J'appelle maintenant un projet de recommandation sur la... Egy ajánlás tervezé, szervezetről szeretnék beszélni. A 2003 per 77-es jogszabály a szén és acélközösségről szóló szerződés lejáratáról, lehetenek a következményei. Ezt a jelentést az elnöknek adtuk ki, és ebben szerepelnek az iránymutatások. Az Európai Szén és közösség két milliárd eurós költségvetése ekkor egy alapba kerülne, és gyakorlatilag minden évben körülbelül 40 millió eurót hozna, és ezzel 72,8%-ban az acél, és 27,8%-ban pedig a szénnel kapcsolatos kutatásokat finanszíroztak. És ma körülbelül 26-27 millióról van szó, még a 40 millió eurón felül. Mit tehetnénk ezzel? Itt most azt javasoljuk, hogy az eddig ki nem használt vállalásokat is vegyük figyelembe, hiszen itt most van tartalékunk, és így 40 milliós kutatási kreditet hozzunk létre. Azok a munkák, amelyeket eh, tartalmaz eh, ez a vélemény, és amelyeket az érintett ágazatok eh, szakértői alkottak meg. Azt mondják, hogy nagyon magas teljesítményről van szó. Acier à nouveau, a PROMS EAF PROMS az acél vonatkozásában, az két projekt, de a szén vonatkozásában is vannak kutatási projektek. E, a szénnél a széndiokszid kibocsátás a lényeg, e, és ezen körülmények között én úgy gondolom, hogy kedvező véleményt adhatunk a e, javaslatra, és ez az én jelentésemnek is a lényege, amelyhez kérem most az önök reakcióit. Ki demande la parole? Kér szót. Ki kér szót? Tessék. Muchas gracias por darme la palabra. Köszönöm szépen, hogy szót kaphattam. Árnyék előadója voltam a baloldal részéről, és technikai szempontból itt egyetértünk azzal, hogy ezt a részt tegyük lehetővé a szén és a cél közösség számára. Ahogy azt az előadó mondja, ez megvalósítható lenne, de van néhány aggályunk azzal kapcsolatban, hogy ezt az alapot hogy használják fel. És ebben az értelemben szerettem volna megemlíteni, hogy amikor erről a két ágazatról beszélünk, a szénről és az acélról, ebben a pillanatban ezek más szempontból fontosak. Először is legfontosabb a szén. Jelenleg az Európai Unió erőteljes vállalásokat tett nemzetközi szinten a dekarbonizáció irányában, és abban az, abban az irányban, hogy felhagyna a szén használatával. Az Európai Bizottság is több lépést tett már ebbe az irányba. Ezért mi nem gondoljuk, hogy az említett technológiák, amelyeket ezzel az alapat támogatunk, például a tiszta szén, tehát nem gondoljuk, hogy ezek megoldást jelentenének a klímaváltozásra és az energetikai átállásra, amelyek az Európai Bizottság energia és klímaügyi céljai. Tehát számunkra ezek a technológiák hamis megoldást kínálnak a klíma problémákra. Másodszor, ami az acélipart illeti, itt rossz időszakot él meg ez az iparág, és Európában úgy gondoljuk, hogy a folyamatok javításába kell befektetni, és jobb módszereket kell találni arra, hogy hogyan használjuk újra az alapanyagokat. És ennek a kulcsa az, hogy növeljük a versenyképességet, és a körforgásos gazdaság is jobban jelen legyen ebben az iparágban. Ez a javaslat megvalósíthatónak tűnik, leszámítva az alap felhasználásának a politikai vetületeit. Köszönjük szépen, kedves kolléga! Azt gondolom, hogy a kutatók, a szakértők és az alapkezelői figyelembe veszik majd az ön hozzászólásait. De azt gondolom, hogy önnek kedvező véleménye van, és ezt fel is írtam. Nem látom, hogy más, más is szeretne hozzászólni, ezért jelezném, hogy ha szeretnének módosítókat benyújtani, azokat január 30-án délig meg kell tenniük. A szavazás ezekről a módosító indítványokról és a véleményről február 21-én vagy 22-én történik majd a Költségvetési Szakbizottságban, és március 12-én pedig a plenárison is szavazunk majd erről Strasbourgban. A következő jelentés olyan eszközök finanszírozásának a megvalósítása, amelyek finanszírozást adnak, különösen az architektúra átdolgozása 2020-ig. A mai javaslatok megfontolása után a következő több éves pénzügyi keretről fogunk beszélni. És azt javaslom, hogy jegyezzük meg, hogy a négyes sorban nincs kellő rugalmasság a jelenlegi többéves pénzügyi keretben, és ennek a mértéke megakadályozza az Európai Uniót abban, hogy valódi globális szereplőként jelenjen meg. Sajnálatosnak tartjuk, hogy az unió költségvetési forrásait csökkentették Törökországban élő. de l'action de l'Union Eh, és eh, sajnálja azt is, hogy az új prioritásokat eh, új előirányzatok révén kell finanszírozni. Emellett meggyőződésem az, hogy a külső finanszírozási eszközök 2020 utáni új generációjának egy nagyra törő és átfogó globális uniós stratégiát kell szolgálnia, mérete a külső finanszírozási eszközök közötti és azokon belüli rugalmasság, valamint az általános politikai koherencia tekintetében illeszkednie kell az EU politikai ambícióihoz. Lehetővé kell tennie, hogy az Unió fokozottabb mértékben reagáljon a környezet változásaira, tiszteletben tartva ugyanakkor az addig tett globális kötelezettségvállalásokat. Valódi uniós hozzáadott értéket kell teremtenie, az uniós támogatás nem kettőzheti meg, vagy fedheti át a tagállami finanszírozást. Jobb koordinációt és eredményorientáltabb megközelítést kell biztosítania, egyebek mellett a jelentéstétel és a tájékoztatás tekintetében is tiszteletben kell tartania a teljesség és az egységesség költségvetési elvét. és valójában el kell kerülnünk azt az átláthatatlan, olvashatatlan masszát, ami az unió költségvetése. E, véleményem szerint a külső finanszírozási eszközök felépítését egyszerűsíteni lehetne, e, ha ez fokozza az unió fellépésének korrenciáját és láthatóságát, a hatékonyságot, a rugalmasságot és az elszámoltathatóságot. Végezetül a, szorgalmazom az uniós vagyonkezelői alapok jobb integrálását a költségvetésbe, a külső finanszírozási eszközök átláthatóságának és demokratikus ellenőrzésének erősítése érdekében. De és felhívjuk a bizottságot, hogy adjon részletes tájékoztatást a parlamentnek a negyedik fejezetet érintő minden jelentős autonóm átcsoportosításról, vagy kötelezettségvállalás visszavonásáról. Megadom a szót Fernandes úrnak. Köszönöm, elnök úr, teljes mértékben egyet értek az ön javaslataival és eh, ajánlásaival. Eh, én vagyok az ön árnyék előadója E, illetve Ivána az önárnyék előadója e, ebben a témában, e, és az ő nevében fogok most beszélni. Először is köszönöm a raportőrnek, hogy egyértelművé tette az álláspontját. Ivana Malatics egyetért önnel. Ez egy félidős felülvizsgálat 2017-től 2020-ig terjedő időszakra, a 2020 utáni időszakra vonatkozó jövőbeli architektúrára vonatkozóan. Történtek előrelépések, bár kevésbé mérhetőek ezek az előrelépések, különösen azok hatékonysága. A raportőrünk azt javasolja, hogy már a kezdetekkor állapítsuk meg, hogy milyen eredményt szeretnénk elérni, és akkor lehet értelmezni, illetve mérni a projektnek a hatékonyságát. A környezeti kérdésekben, illetve a klímaváltozás elleni fellépésben látványosabb lett az eredmény, illetve az előrelépés láthatóbb. Ez fontos számunkra, és az egész világ számára az árnyék előadó egyetért abban is, hogy 2020 után egyszerűsíteni kell a finanszírozási eszközöket. Ezeket eh, úgy lehet elérni, hogy összevonunk alapokat, szinergiákat hozunk létre, egyéb pénzügyi eszközöket is bevonunk, illetve a nemzeti költségvetések mellé, eh, nemzeti költségvetésekkel komplementeré kell tenni az EU-s finanszírozási eszközöket. A rugalmasság lehetővé kell, hogy tegye számunkra, hogy reagáljunk a nem látható eseményekre is. Köszönöm Maletic eh, úrnak. Van-e még valaki? Donc, euh, je vous indique. Monsieur Howard. Howard, uh, uh, Köszönöm, elnök úr, a szocialisták eh, eh, árnyék előadójaként. Én nem fogom elismételni, hogy mi mindennel értünk egyet. Eh, nyilván a megkettőződés veszélye egy nagy szervezetnél, amelynek sok költségvetési sora van, fennáll, és nyilván a pazarlás kockázata is, ezért ezeket újra és újra meg kell vizsgálni. A bizottságnak a félidős felülvizsgálata azt mutatja, hogy a külső finanszírozási eszközök nagyjából megfelelnek a célnak, és azonosítja az átfedéseket, illetve a szinergiákat. Meg kell nézni, hogy milyen rugalmasság van az eszközökben, rugalmasnak kell lenniük, hogy reagáljanak az eseményekre, és csökkenteni kell a az összeférhetetlenségét a tematikus, illetve a földrajzi eszközöknek. Vannak olyan eszközök, amelyek átfedik egymást, és ugyanazt a célt akarják elérni. E, az Európai Fejlesztési Alap egyik ilyen tematikus alap. E, sajnálatos módon a bizottság nem mondja meg, hogy ezeket a szinergiákat és hatékonyságokat hogyan lehet a gyakorlatban elérni, vagy legalábbis jelenleg még nem határozzák meg. Az egész e, folyamatnak az értelme az kell, hogy legyen, hogy az a pénz, amit mi itt eldöntünk, hogy el kell költeni, az hatékonyan van elköltve, tehát komoly tér, terv kell ahhoz, hogy a 2020, 2020 után megvalósuljanak a szinergiák. Miközben elismerjük ezt, nem akarjuk azt, hogy a fejlesztési pénzeket átcsoportosítsák biztonsági témákra. Tavaly láttuk, hogy 7,5 milliót átcsoportosítottak a fejlesztési eszközből a stabilitási és béke finanszírozó eszközbe, amelynek célja az volt az átcsoportosításnak, hogy kapacitást építsenek biztonság eh, és migráció területén. Eh, ezt a, akkor is ellenezte a mi frakciónk, és most is eh, ellenezzük az Európai Unió, ahogy ez ma reggel is elhangzott, hogyha az Európai Unió új területeken akar tevékenykedni, akkor új erőforrásokat kell eh, szereznie. Eh, ráadásul eh, az hogy a, az okokkal foglalkozunk, eh, az eh, legalább olyan fontos, mint a, eh, az eredmények elhárítása, ami alapvetően a biztonságpolitika. Azt reméljük, hogy az eszközök 2020 utáni átszerkesztése után jobban tudjuk fogla, fo, őrizni azokat az európai értékeket, amelyek szerintünk globális értékek is. Például elő tudjuk mozdítani gyakorlati intézkedés kérdésekkel a női-férfi egyenjogúságot például születésszabályozási vagy reproduktív jogi programokkal. Ezek nem olyan dolgok, amiket jó, ha lenne alapon próbálunk elérni, hanem Eh, ezek alapvető fontosságúak, eh, különösen ezekben az időkben, amikor a Trump rendszer megkérdőjelezi a saját ilyen célú eh, kiadásait. Arra is oda kell figyelni, hogy a programok a célukat, céljukat érik el, és nem másra. A bizottság anyagában felelhető összegek azt mutatják, hogy jelentősebb javulást lehetne elérni, mint amennyit a jelentés maga elismer. Ki más szeretne hozzászólni? E, úgy látom, hogy senki más. Akkor Maletics és Howard úr megjegyzéseit e, feljegyeztük. Úgy tűnik, e, hogy elég komoly a nyomás, hogy a fejlesztési alapot az európai költségvetésbe integrálják, hogy látható legyen a Európának ezen területen való tevékenysége. Más, február másodikáig kell benyújtani a módosítókat négy óráig, sokáig. 21, 20, február 21-22-én foglalkozunk ezzel a témával. Ebben a bizottságban az AFET eh, pedig március 8-án fog. Most következik a fejlesztési együttműködési eszköz, a humanitárius segítségnyújtási eszköz és az Európai Fejlesztési Alap végrehajtása 9-es napirendi pont. Alapvetően ez a Fejlesztési Bizottságnak a témája, és kollégánkat keresem. Taran úr fog beszélni, mert úgy látom, hogy Szolé úr nincs itt ön, övé, öné a szó, úr. Köszönöm szépen, elnök úr, kollégám nevében, Jordi Szolé nevében. Jordi nem börtönben, egyszerűen csak megbetegedett, de azt kérte, hogy öt pontot mondjak el. A fejlesztési politikák az Európai Unió külső felépésének egyik pillérét képezik, és az Európai Unió elsősorban szeretne globális szereplőnek lenni. Nemrégiben növeltük a négyes fejezet rugalmasságát. Az elmúlt események azt mutatták, hogy milyen korlátaink vannak nemzetközi szereplőként. Az EDF, ECI eszköz nagyon fontos abban, hogy hozzájárulunk a klímaváltozáshoz, a konfliktus megelőzéshez, és nagyon fontos a pozitív költségvetés végrehajtása. Ez hozzájárulhat az Európai Unióba. Talán úr, lelassítana egy kicsit? Lassocsin, lassítson le egy kicsit, kérem, mert a tolmácsok így nem tudják öntől lefordítani. I take a note. Um, outsourcing the management of my... A migrációs uh, áramlások kiszervezése nem lehet megoldás az EU tevező konfliktusok megoldásához. Nyílt vitára van szükség, amelyeket konkrét eszközök követnek, és megfelelő költségvetési elkülönítés kell ahhoz, hogy meg tudjuk oldani a migrációs válságot a Bozán egyezményt aláíró országoknak felelősnek kell lenniük abban, hogy erősítsék az együttműködési fejlesztési politikákat, és a további együttműködést kell keresniük. Az Európai Unió nemzetközi fellépésének növelnie kell a teljesítményét, abban a tekintetben leküzdjük a szegénységet, figyelembe lehessen venni az emberi jogokat, alapvető jogokat és a szabadságjogokat. A helyi és regionális fejlesztés, a civil védelem, a humanitáris segítségnyújtás, illetve a fenntartható fejlesztési célok fontosak. Mindemellett ezeket az eszközöket nyomon kell követni ahhoz, hogy tudjuk hogyan sikerül ezeket végrehajtani. Ennyi lenne, köszönöm szépen. Köszönjük eh, eh, Tara úr, Szolé úrnak eh, át fogja adni ezeket a véleményeit? Le, Madame Souline. Hvala za besedo, predsedujoči. Hvala tudi poročevalcu oziroma gospodu Tarantu, ki ga nadomeščen je predstavil. Köszönöm szépen a szót, és köszönöm az előadónak is, és Tarant úrnak is, aki az előadót képviseli. A tervezet nagyon jó. Rámutatta a legfontosabb humanitárius és fejlesztési segítségnyújtási témákra. Be kell fektetnünk ezeken a területeken abba, hogy a szegénységet megszüntessük, és hogy ezek a területek fejlődhessenek. Javítanunk kell azoknak az embereknek az életén, akik ott élnek. Ez az európai stabilitást és biztonságot is elősegíti majd. És szeretnék arra is rámutatni, hogy a jogállamiság támogatása és a jó kormányzás szintén nagyon fontos. Oda kell figyelnünk arra, amit a civil társadalom mond. A második megjegyzésem az lenne, hogy az állami finanszírozás nem képes mindent megoldani, ezért kell több magánfinanszírozást is bevonnunk a humanitárius segítségnyújtásba. A humanitárius és a fejlesztési támogatások közötti kapcsolatot is javítani kell. A koordináció kulcsfontosságú, a tagállamoknak többet kell tenniük azért, hogy a cselekvési kapacitásaik bővüljenek, és természetesen itt is jó kormányzásra van szükség. Köszönöm. Szeretne még valaki hozzászólni? Köszönöm szépen. A szocialista frakció részéről teljes mértékben osztjuk eh, Szolé úr mondani valóját, és eh, látjuk eh, az összes együttműködési eszköz erényeit, és ez a következő pénzügyi keretben is meg kell, hogy jelenjen. Három elemet kell itt megkülönböztetni hatékonyabb költségvetésre van szükség, és sokkal jobb koherenciát kell megvalósítani a két fejlesztéspolitikai eszköz között. És ezt már más jelentésekben is elmondtuk. Egy másik elem, ami nagyon fontos a finanszírozásban, az a rugalmasság. Ugyanis az a helyzet, hogy ezek az eszközök bizonyos politikákat finanszíroznak, amelyek különféle politikai helyzethez vagy migrációs áramlásokhoz kapcsolódnak. Tehát sajnálatos módon nagyon kevés forrás jut ezekre a célokra és a humanitárius segítségnyújtásra. Harmadszor pedig nagyon fontos, hogy végső soron a fenntartható fejlődés a lényeg, erre kell koncentrálni. És ezt a pénzt semmilyen esetben nem lehet migrációs politikára, határőrzésre vagy semmiféle biztonságpolitikai intézkedésre fordítani. Azokat feladatokat más forrásokból kell megvalósítani, és nem a fejlesztés politikai eszközökből. Benito Ziulaga következik. Köszönöm szépen, nagyon röviden fogok hozzászólni. Én is szeretném kifejezni a támogatásomat a javaslat mellett, és Szolé úr nagyon jó munkát végzett, mint ennek a véleménynek az előadója. Mi is egyetértünk azzal, hogy ezek az eszközök bekerüljenek az uniós költségvetésbe, ameddig a parlament lényegi ellenőrzése alatt tarthatja ezeket. És a több éves pénzügyi keret rugalmasabbá teszi a költéseket. Fontos, hogy ez ne járjon együtt azzal, hogy a jövőben ezeket az alapokat csökkentik, vagy hogy ezek kárát látják az intézkedésnek. Ahogy előző jelentéseinkben is mondtuk már, a fejlesztési együttműködésben fontos, hogy ezeket a kérdéseket elválasszuk a migrációs vagy a határvédelmi politikáktól. Ez a két dolog külön kell, hogy maradjon, ezeket összekeverni nagyon veszélyes lenne az Unió számára. És szeretném kiemelni annak a jelentőségét, hogy ezek az eszközök továbbra is megjelölt célok legyenek, és ez a párizsi célokkal is össze kell, hogy hangolódjon a megújuló energiaforrások és a fenntartható fejlődés jegyében. És mindehez nagyobb részvételre van szükség a helyi lakosság részéről. Köszönöm. Köszönjük, szeretne még valaki hozzászólni? Én szeretném üdvözölni Szolé úr kiváló munkáját, és Taran úr kiváló prezentációját is. Meghallgattam a kollégákat, és be kell, hogy valljam, hogy amikor fejlesztési politikáról beszélünk, például Afrikáról, akkor itt valójában nem a migrációs áramlásokról beszélünk. Tehát nagyon fontos, hogy megkülönböztessük a fejlesztési politikát és a migrációs politikát. Az afrikai lakosság a következő 35 évben meg fog duplázódni még egy milliárd százmillió millió afrikai születik majd, és ez egy nagyon jelentős változás és jelentős migrációs potenciál is. Tehát én értem, amit Gardia Zabal asszony és Ziluaga úr mondtak, de amikor én a választókerületemben beszéltem azokról a lehetőségekről, amelyek itt rendelkezésre állnak, akkor itt úgy tűnik, hogy egy felelős politikát kell folytatni, és meg kell próbálni kezelni a migráció forrásait. Az afrikaiak számára kilátásokat kell adni a méltó életre Afrikában, hogy ne akarjanak ehelyett Európába jönni. mivel befejeztük a kollégák reakcióit, Taran urat kérdezem, hogy szeretne, szeretné lezárni Szolé úr nevében. Hm, úgy látom nem, akkor ezt ennyiben hagyjuk. Szeretném jelezni, hogy a módosítók benyújtásának a határideje február 20-án 10 óra. A mi szakbizottságunkban március 20-án fogunk szavazni, a Deve szakbizottságban szintén március 20-án történik majd ez, az áprilisi plenáris ülésen pedig vitát fogunk erről folytatni, és ekkor lesz majd a szavazás is. Most Inezi Vajderi asszonynak adnék szót. A halászati protokollal kapcsolatban, illetve az ezzel kapcsolatos pénzügyi hozzájárulásról. Kedves kolléga, öné a szó. Yes, sir. Thank you very much. So, and... Köszönöm szépen. Hadd kezdjem egy rövid háttér információval. Az EU öt országgal kötött meg tudna megállapodásokat Mozambika, Mauritius, a többek között és ezeket a megállapodásokat a 80-as években kezdtük meg, és ezeket megújították, illetve újra tárgyalták az idők során. A Mauritius együttműködés 89 óta létezik, és már 30 éve tehát, hogy létrejött ez a megállapodás. A megállapodás az EU flottájának lehetővé teszi azt, hogy kövesse a, a, a, a tonhalakat, és a Mauritius pedig pénzt kap azért, hogy hozzáférhet az EU a vizeihez. Az első jegyzőkönyv alkalmazása tavaly januárjában járt le, és az új megállapodást, az új jegyzőkönyvet áprilisban írták tavaly, április 26-án írták alá, és amint mindkét fel aláírja ezt, el, meg ö, életbe lép ez a jegyzőkönyv. Tudnunk kell azt, hogy ez nem egy egyoldalú megállapodás. Ebben ö, az irányban már voltak elgondolkodások. 2013-ban megreformálták a közös halászati ö, politikát, a harmadik országokkal kötött bilaterális megállapodások is megváltoztak. Ennek köszönhetően mi a fenntarthatóságra törekszünk, és ez nagyon fontos fókuszpontot jelent a kölcsönös előnyök szempontjából. Az, hogy kiszélésítjük, kiterjesztjük, meghosszabbítjuk ezt a megállapodást, ez megfelel az IOTC ajánlásainak is, illetve annak az értékeléseinek is, amit az elődjük tett meg. Vagyis több mint 500 milliós pénzügyi támogatást adtunk, és ennek során főként a halászati szektor támogatását céloztuk meg. Az új jegyzőkönyv 2017 és 2021 között összességében 2,3 millió eurót fog biztosítani éves alapon. 220 ezer eurót fogunk arra fordítani, hogy az ország halászati ágazatát támogassuk, és 135 ezer eurót fordítunk a tengerpolitika és az óceángazdaság fejlesztésére. Kiemelték azt, hogy most vannak először alkalommal olyan ösztönzések, amelyekkel az óceángazdaságot próbáljuk előtérbe helyezni Mauritiusban. Ez közvetlenül hozzájárul az ország gazdasági növekedéséhez, és ennek köszönhetően az EU és Mauritius közötti kapcsolatok javulni fognak a halászat területén. Spanyolország, Olaszország, Portugália voltak legnagyobb kedvezményezettek az EU részéről, akik a nyugat-indiai óceánban halásztak. Továbbra is biztosítani kell azt, hogy a tonhal igény nem csak a mauritiuszi vizekre korlátozódik, mindenképpen arra kell ügyelni, hogy fenntarthatóak legyenek a halászati gyakorlatok. Jelenleg ez a megállapodás jelenleg nem aktív, az új jegyzőkönyv akkor fog lehet belépni, amikor a két fél aláírja ezt a jegyzőkönyvet, és szeretném, hogyha támogatnák kollégák eh, azt, hogy le lehessen zárni ezt a jegyzőkönyvet, illetve meg lehessen kötni ezt. Köszönöm. Kedves kollégák, kedves kollega, köszönöm különösen az egyértelműséget. Van-e valaki, aki szót kér? Nem látok ilyet. Peron úr. Köszönöm, elnök úr, csak nagyon röviden. E, Mauriciusról egy érdekes tény, amire emlékszem. 2000-ben, e, amikor ott jártam, megmutatták a halászati e, aspektusát ennek a, az, a szigetnek, és ők panaszkodtak, hogy a Szovjetunió összeomlott, Eh, korábban nekük volt velü, vele eh, Marint Mauritius a megállapodása, most az Európai Unióra számítanak a Szovjetunió helyett, tehát valószínűleg jó eh, vágányon vagy jó sinem vagyunk. Nos, ez egy érdekes történelmi párhuzam volt, mondja az elnök. Nem tudom, van-e még valaki, aki hozzászólna? Alors, je remercie Köszönjük eh, a raportőrnek. Jelzem, hogy a módosítókat január 25-ig, 26-áig kell beadni. Eh, eh, nyilván módosítani nem lehet a tartalmat, az egyetlen befogadható módosító az az elutasításra irányuló. Tehát csak elutasíthatjuk. De a raportőr azt mondja, hogy ne utasítsuk el, ami azt jelenti, hogy jóvá hagyjuk ezt a kormányközi megállapodást. Tehát módosítóból csak olyat lehet benyújtani, ami arra irányul, hogy elutasítsuk ezt az államközi megállapodást, ez az új EU és Mauritius közti megállapodást. Vagy 21-én, vagy 22-én szavazunk a témáról februárban. Megyünk tovább. A monsieur Ali est ici. Ali úr itt van, és tud beszélni velünk, illetve be tud számolni az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről Svédország Ericsson témában. Pályet úr helyett vagyok itt. Ericsson ügyben Svédország kért az Edward Erikson elbocsátásai miatt egy pénzt, mégpedig 2 millió 130 400 eurót, 900 munkahely veszett el, ez már a második globalizációs alapbeli svédországi kérés Ericsson ügyben. 2016 márciusában már volt Ericsson miatt egy ilyen igénylés, ezt akkor jóvá hagytuk. Sajnálatos módon negatív a növekedés a telekom ágazatban, mert megnövekedett az ázsiai versenytársak szerepe. És sajnálatos módon nincsen megfelelő munkaerő. Svédországban elbocsátások történtek, mind a mind a két kategóriában, tehát a fehér és kék galérosok között is, a munkavállalók egy jelentős részegét elbocsátottak 55 év fölötti, ami azt jelenti, hogy nagy a kockázat a hosszú távú munkanélküliségnek. Ezek olyan konkrét tényezők, amelyek azt igénylik, hogy segítsük Svédországot az Ericssontól elbocsátott emberek újrafoglalkoztatásának elérésében. Merci, monsieur le président. Fernandes úr szeretne hozzászólni, köszönöm. Maletic, ki, ki ne peut pas être là, on appuie... Iván Maletic nevében beszélek most, aki hozzászól ehhez a 60 százalékos hozzájáruláshoz. Az Ericssonnál több mint 900-an, 900-an vesztették el az állásukat, e, és ahogy szoktuk, támogatjuk azt, hogy az EU segítse ezeket az embereket új munkahely találásában. Ki szeretne még ehhez hozzászólni? Donc, nous allons... Más nem, akkor ezt a témát lezárhatjuk. Alapvetően Fernandes úr is támogatja tehát. Annyit mondok még, hogy a módosítók benyújtásának határideje február 5 este 6 óra, és eh, a szavazás ebben a bizottságban eh, február 21-én vagy 22-én lesz. Van egy másik jelentésünk a globalizációs alkalmazkodási alap igénybevételéről. Ez eh, egy galíciai ruhaipari igény, Spanyolország tehát. González Pons úr kapna szót, de úgy látom, hogy Milán Mon van itt helyette. Merci, monsieur le président. Uh, en nombre de mi colega González Pons, como acaba de decir el presidente. Köszönöm, elnök úr. González Pons kolléga jelentését fogom most bemutatni az ő nevében. Itt az európai alap mozgósításáról van szó. A galiciai textiliparban elbocsátott munkavállalók megsegítésére. Spanyolország kérte ennek az alapnak az alkalmazását, mert 303 munkavállalót bocsátottak el 2016. július és 2017. április között. És 2017. decemberében jelezték, hogy ez, a, ez a lehetséges. Itt 720 ezer euróról van szó, és ez 60%-át teszi ki a javasolt szankcióknak. Ennek a mennyiségnek az lesz a célja, hogy segítsen azoknak a munkavállalóknak, akik elvesztették az állásukat, és ez megkönnyíti számukra, hogy visszatérjenek a munkaerőpiacra, és képzésen vegyenek részt. Az elbocsátás oka főleg az volt, mert az Európai Unióba való import megnövekedett, és az árak változása azt okozta, hogy a termelés olyan országokba került Európán kívül, ahol olcsóbb a termelés. És Galíciában jelentősen csökkent a konfekció ruhát gyártó cégek száma 26%-kal csökkent a termelés. öt cég volt érintett Akorunyában. Ez egy falusias terület, és különösen ebben a városban textil konfekció gyártó cégek találhatóak. És több mint 40%-kal emelkedett 2016 és 2017 között az elbocsátott munkavállalók száma. És azok, akik elvesztették az állásukat, általában idősebbek és korlátozott készségekkel rendelkeznek, és nehezen találnak állást egy hanyatló ágazatban. A 303 munkavállaló 83,5%-a nőkből áll, és többen 25-34 év közöttiek is. Az összeg célja az intenzív munkakeresés, képzés támogatása és ösztönzők kifizetése. A helyi hatóságokkal közösen történt a szankciók és az intézkedések kidolgozása, és végső soron pedig azt szeretném mondani, hogy ahogy ez szokásos az ilyen jelentések esetén, itt hangsúlyozzák annak a fontosságát, hogy ez nem jelenti azt, hogy a vállalkozásoknak nincsenek kötelességeik, és ez nem váltja ki eh, az ástruktúrálási kötelezettséget sem. Spanyolország megfelel az alapmozgósításának a feltételeinek, és eh, remélem, hogy a Költségvetési Szakbizottság késlekedés nélkül eh, jóvá tudja hagyni ennek az összegnek a felszabadítását, hogy a lehető leghamarabb élvezhessék ennek az előnyeit az elbocsátott munkavállalók. Köszönöm szépen a figyelmet, természetesen meghallgatom az önök javaslatait, és át fogom ezeket adni González Pons úrnak. Köszönöm. Köszönjük az előadónak, köszönöm kedves kolléga. Benito Ziluaga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hogyan is vonhatnám meg a támogatásomat, hiszen ez valóban nagyon sok embert érint, és többségében nőket, hiszen ebben az ágazatban ők vannak többségben. Azt gondolom, hogy sürgősen meg kell oldani ezt a helyzetet. Három megjegyzésem lenne. Az első magáról az alapról. Támogatjuk azt, hogy ezt az alapot használják fel arra, hogy segítse ezeket a munkavállalókat, ahogy azt más esetekben is láttuk, de szeretnénk elismételni, hogy a mi frakciónk azzal bírálja ezt, hogy egy új alapot kellene létrehozni az olyan vállalkozások esetére, amelyek átköltöznek másik országokba. És sajnálatos módon a textilágazatban azok a cégek, amelyek a termelést más országba viszik, ott borzalmas körülmények között foglalkoztatják az embereket. Erre példa a Rana Plaza tragédiája a Bangladesben, ami már néhány évvel ezelőtt történt. És azt gondolom, hogy az Európai Unió politikája nagyon is sokat tehetne ennek a helyzetnek a megváltoztatásáért. Másodszor a jelentésről szeretnék beszélni. Az elbocsátások esetében 80 3,5%-ban nőket bocsátottak el. Ebben az ágazatban túlnyomó többségében nők dolgoznak, és a jelentésben említenek olyan ágazatokat, ahol amerre a képzést el lehetne indítani. És oda, ezen kívül például szabadidős és vezetési tevékenységek ezek pedig olyan ágazatok, ahol már így is több a nő. Azt hiszem, hogy jobb lenne, hogyha a parlament részéről megfogalmaznánk egy olyan jelentést, ami nem ennyire diszkriminatívan fogalmazza meg azt, hogy melyik ágazatban dolgoznak nők. Tehát ne zárjuk be ezeket a nőket ebbe a skatujába. Harmadszor azt gondolom, hogy ez egy jó lehetőség lenne arra, hogy ezeknek a támogatásoknak az egy részét pályaválasztásra és kollektív tanulásra fordíthatnánk. Jelenleg a szociális és szolidáris gazdaság megkülönböztet először is azáltal, hogy sokkal kevesebb munkahelyet szüntet meg. Spanyolországban ez 12% ponttal kevesebb, mint más rendszerekben ezen kívül ez a legjobb módja annak, hogy segítse azokat a cégeket, amelyek bezárni kényszerültek. És az olyan ágazatokban, mint például a butorgyártás, nagyon ismert, hogy itt sikerült egy butorgyárat megmenteni Barcelonában egy szövetkezet által, de sok más hasonló példa is van. Tehát a pályaválasztás és a kollektív tanulás belefoglalása a támogató eszközök sorába e, jó elgondolás lenne. És ez e, a felhatalmazásra is lehetőséget adna. Vegyük a kezünkbe a gyeplőt, és e, segítsünk ennek az ágazatnak. És ezen kívül azt szeretnénk, hogyha a szakszervezetekkel és a munkavállalók képviselőivel is folyamatos koordinációt folytatnánk. Köszönjük. Ki szeretne még hozzászólni? A jelentést Milan Mon kolléga mutatta be. Szeretne valaki hozzászólni? Senki? A globalizációs alkalmazkodási alap valóban fontos, de jó lenne, hogyha a globalizációhoz alkalmazkodni tudnánk, és akkor nem történnének elbocsátások, és nem kellene megvárni azt, hogy az elbocsátások megtörténjenek. És csak azután vesszük jelenleg észre, hogy egyesek elvesztették az állásukat. És ezen kívül azok, akik élvezni fogják ezeket az európai támogatásokat, tudatában kell, hogy legyenek annak, hogy az ő átképzésüket az Európai Unió finanszírozza. Nagyon gyakran az államok arra használják fel ezeket az alapokat, hogy összekeverjék a nemzeti szintű intézkedéseikkel, és nem vagyok benne biztos, hogy az európai erőfeszítésekről mindig tudomásuk van az állampolgároknak. Ezt most annyiban hagyhatjuk, hagyhatjuk, hogyha Mon úr nem szeretne hozzászólni. Át fogom adni González Pons úrnak az észrevételeket, és azt mondanám a kollégának, aki hozzászólt, hogy a Költségvetési Szakbizottságban mindenki tudja, hogy a globalizációnak milyen hatásai vannak, és 2014. decemberében pedig eh, volt egy eh, megállapodás, ami nem csak Spanyolországot, hanem az egész eh, európai társadalmat meghatározta, és pontosan ezért jött létre az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap. Ezeket az eseteket nem lehet megelőzni, de pontosan tudjuk azt is, hogy itt társfinanszírozásról van szó, itt nem csak a globalizációs alap segít, hanem a nemzeti forrásokat is felhasználják. És a munkavállalóknak mindenképpen tudniuk kell, hogy az Európai Uniótól jön ez a támogatás, ami segít nekik. Tehát a társfinanszírozás 60%-os arányú. Köszönöm szépen. Köszönjük. Azt gondolom, hogy ezek az alapok, főleg az ipari elvesztett munkahelyek esetében eh, segítenek, de lehet, hogy a kereskedelemben is fel fogjuk őket egy nap eh, használni. Jelenleg ástruktúrálás zajlik, láthattuk, hogy eh, az Egyesült Államokban 100 ezer munkahely szűnt meg a nagykereskedelemben, és Európában is bekövetkezhet ugyanez. Köszönöm szépen az előadónak a módosítókat. Február 5-én 18 óráig lehet benyújtani. A szakbizottságban február 21-én vagy 22-én lesz a szavazás. Most a Brexit egyik következményéről fogunk beszélni. az Európai bank ügynökség elhelyezkedéséről Gájer úr fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A Brexit folyamán beszélni kell az eddig Londonban székelő ügynökséggel, az Európai Gyógyszerügyi Ügynökségről, és ma pedig, amiről beszélünk, ez az Európai Bankhatóság áthelyezése, tudják, hogy ez egy olyan ügynökség három közül, amely az európai pénzügyi szektort irányítja, a másik az ESMA, már egyébként is Párizsban van, az IOPA pedig Frankfurtban. Most, ha én, én azzal számoltam, hogy a tanácsnak nem sikerül majd az EBA-nak Um, egy olyan helyszínre kihelyeznie, ahol már van egy másik ilyen pénzügynökség. Azt hittem, hogy egy teljesen más helyre fogja elhelyezni, de beláttam, hogy nem volt igazam, mert a tanács arról döntött, hogy az EBA majd Párizsban lesz. Hát um, elvesztettem volna a fogadást, hogyha fogadtam volna ezzel kapcsolatban. Minden esetre a pénzügyi helyzet, ami ehhez kötődik, átlátható. Azt javaslom, hogy le kell szögeznünk azt, hogy az európai adófizetők fogja megfizetni a költözés költségét. Tudjuk, hogy hosszan vitáztunk arról, hogy a Brexit költségeit hogyan kellene elosztani. Mindennyien emlékszünk arra, hogy a brit külügyminiszter úgy vélte, hogy semmi eh, sem kötelezheti Nagy-Britániát erre, most már van egy megállapodás, ez kielégítheti szerintem a képviselőket is a szabadságban, de itt van még a költözés költsége, azonban ez jelentősebb költség, mint az EMA esetében. A többi dolog az magánért magától értetődik. Azt várjuk, hogy a francia fél részéről, hogy megfelelő munkakörülményeket tudnak biztosítani az EBA munkatársainak, hogyha ez a két tartalmilag egymáshoz kötődő intézmény egy városban lesz, akkor ebből szinergia lehetőségek fakadnak hogyha ezek esetlegesen egy épületben lehetnének, akkor lehetne például a biztonsági szolgálatoknál, az IT szolgálatoknál megtakarítani a munkaerő menedzsment területén beszerzéseket együtt lehetne elvégezni. Tehát eh, gyakorlatilag minden, ami az ügynökségek tartalmi munkájához nem kötődik, és mindjárt mondom, hogy ezt miért hangsúlyozom annyira, ezt össze lehetne tehát így itt egy helyre kötni. Utaltam erre a véleményemben, elmondtam azt, hogy nagyon sok szinergia lehetőség adódik ebből a költözésből. Jó lenne, ha ez sikerülne, de két komplex folyamatról van szó, ezt kellene szinkronizálni, és ez nem túlságosan egyszerű. Tegnap lehetőségem nyílt arra, hogy az ESMA vezetőjével találkozzak, ők már egyébként is Párizsban vannak, és utaltam arra, hogy nem annyira egyszerű a dolog, nem annyira egyszerű, két eljárásról van szó. ez ESMA is szeretnek költözni Párizson belül, az EBA Londonból érkezik Párizsba, nem annyira egyszerű a helyzet, de azok, akik az európai adófizetők pénzét szem előtt tartják, ők azt mondják, hogy jó lenne, hogyha sikerülne egy felére aláhozni a két ügynökséget, és eh, ez eh, kifejeződik a módosítóimban is, és most következik eh, a katarzis. hosszú távon elképzelhető lenne esetleg az is, hogy a két ügynökséget összeolvasszák, sokan ettől tartanak, ez nem így van. Én nem hiszem, persze, hogyha hosszan tárgyalnánk erről a bizottságról, lehet, hogy megtörténhetne, de tartalmilag ennek nincsen igazából jogosultsága. Ez most nem is képezi vita tárgyát. Úgy vélem, hogy érthető az, hogy van ez ilyenfajta aggodalom, de nem erről van most szó, kedves kollégák, itt csak arról van szó, hogy megszervezzük az EBA költözését, megnézzük azt, hogy lehetséges-e egyáltalán az, hogy egy helyen legyenek. Lehet, hogy a bizottságnak is be kell egy kicsit avatkoznia, a főigazgatónak is kell egy kicsit iránymutatásokat adni annak irányába, hogy egy ilyenfajta ingatlant keressenek, és mindenképpen úgy szeretnék eljárni, hogy a lehető legtöbbet tudjunk megtakarítani, de a legfontosabb az az, hogy mindkét ügynökséget megfelelő helyen tudjuk összekötni helyileg. Merci, monsieur le rapporteur. Peut-être qu'avant de... Köszönjük az előadónak. Mielőtt megadnánk a szót a kollégáknak, akik szót kértek, a bizottság is megoszthatná velünk a pontosító megjegyzéseit. Euh, merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. A Költségvetési Főigazgatóságtól jöttem, és a Szante és a Fizma főigazgatósággal is együttműködünk, és próbáljuk harmonizáltan folytatni ezt a munkát. Ahogy az előadó is elmondta, tisztában vagyunk azzal, hogy itt meg kell próbálni a méretgazdaságosságot és a szinergiákat is megvalósítani. Próbáljuk ezt összeegyeztetni az időzítés elemeivel, amelyek azt jelentik, hogy 2019 márciusában kell költözni az ügynökségnek, ez, ez ma pedig kicsit később fog költözni. De megpróbáljuk ezt megvizsgálni és segíteni a váltást, amellett, hogy megvizsgáljuk a francia hatóságok által javasolt kedvező feltételeket, és hogy milyen pénzügyi támogatást tudnak adni, illetve már ingatlant is ajánlottak ehhez. A két érintett hatósággal egyeztetve le kell zárni a folyamatot. Egyrésztről a holland, másrésztről a francia hatóságokkal még egyeztet az ügynökség is. Köszönjük Szalez úrnak a pontosítást, most pedig Vio asszonyi a szó. Mikro. Mikro, euh, la première, uh, c'est ha jól hallottam, minden felté- munkafeltételt tisztáztak a Franciaországba étkező, érkező munkavállalók esetében, de néhány pontosítást szeretnék, mert nem értem azt a megjegyzést, ami a költözés költségeire vonatkozott. Tehát, hogy szükség van -e arra, hogy Nagy-Britannia vállalja ezt magára. Szeretném tudni, hogy hogyan zajlott itt a vita, hogy egyértelmű legyen a helyzet. A második megjegyzés, amit szeretnék tenni, az a 3-as, 4-es és 5-ös módosítókra vonatkozik, és pontosan a szinergiákra utal. Az Európai Pénzpiaci Hatóságok, illetve a bank ügynökség között. Itt a kritériumok egyszerűsítéséről van szó, de azt hiszem, hogy itt az alapok orientációjáról is szó van, és szeretnék feltenni egy olyan kérdést is, ami szerintem éppen ehhez az orientációhoz kötődik. Elégedettek vagyunk-e a bank és pénzügyi szabályozási mechanizmusokkal jelenleg? És ebből kiindulva, még ha ez egy technikai jellegű vita, akkor is meg lehetne erősíteni a piacon egy költségvetési orientációs vitával, amit ma délőtt tartottunk. Köszönjük szépen, kedves kolléga. A második kérdése bizonyára biztos, hogy a Költségvetési Szakbizottság hatáskörén kívül van. Dos Santos úr. Obrigado. Obrigado, Presidente. Eh, eh, bem, o Presidente já me... Azt gondolom, hogy eh, az elnök úr elvette előlem azt, amit mondani akartam, már elmondta a, az ügynökségek áthelyezése mindig lehetőséget kell, hogy biztosítson arra, hogy átgondoljuk ezt az egész rendszert. Egyetértek abban, hogy ez messze túlmutat a Költségvetési Bizottság hatáskörén, de ezt mégiscsak jelezni kell, hogy szükséges ezen most elgondolkozni ezen túlmenően Geyer kollégában teljesen megbízok, és nagyon jó munkát végzett itt az ügynökségek kapcsán, komoly szakértője ennek a témának, észszerűen cselekszik, és ezeket a komplex problémákat tényleg meg akarja oldani. Egyrészt politikai kérdésekről van szó, de vannak nagyon szakmai részei is, tehát egy rendkívül bonyolult helyzetről van szó. Ahogy önök is tudhatják, Portugália szerette volna megszerezni az ügynökségek egyikét, nevezetesen a gyógyszerügynökséget. Elég komoly javaslatot tettünk le az asztalra, nem minket választottak, van ilyen, de remélem, hogy a nyertes pályázatok legalább annyira előkészítettek, mint a portugál lett volna, és remélem, hogy jó járnak az adófizetők is. A szinergia kérdésben természetesen mindenki egyetért, mindenki ezt mondogatja, de gyakran ezek csak gondolatok, mert a végrehajtásnál más tényezők kerülnek előtérbe. Nyilván figyelembe kell venni például a munkavállalók érdekeit is. Geyer úrban tökéletesen megbízok, és biztos vagyok benne, hogy megtalálja a lehető legjobb megoldást. Köszönöm, mások nem kérnek szót, talán Geyer úr szeretne még valamit mondani zárásként. Elnézést, Holmájer asszony, nem vettem észre. Köszönöm szépen, elnök úr. E, itt e, mi a tartalmi kérdéseket itt nem felelünk egyértelműen, de fontos lenne számomra, a párizsi költözés miatt az, hogyha egy épületben költözik a két hatóság, jól hogyha a két dolog nem kevered egymással, tehát a banki ügyek és a biztosítási ügyek, ami számomra fontos az épületek kapcsán, az az, hogy nem az, hogy egy vagy két épület legyen, hanem az, hogy ezek nagyon jó épületek legyen, jó lenne, hogyha ezek jó, szép, presztízszerű épületek lennének, és tudom, hogyha francia pénzzel ezeket egy kicsit kedvezőbb áruvá lehetné tenni. Néha sajnálom azt, hogy nem sikerül ezt az új tagállamokba elhelyezni ezeket az ünéseket. Sajnálom, hogy ezek az országok nem kapnak soha semmit, de hát több euró tagállam van itt a régi tagállamok között Függetlenül ettől fontosnak tartom azt, hogyha mi eh, személyi ügyeket egy helyen lehet intézni, például Brüsszelben is így van, tehát ezek a közös szolgálatok nincsenek egy helyen, de jó lenne, hogyha ezt hangsúlyozhatnánk eh, a költségek szempontjából, a tanács mindig is a legdrágább helyeket prezentálja nekünk, hát Párizs, London után a lehető legdrágább, amit el lehet képzelni. Beszélgettem az ünnökség képviselőivel is, és megdöbbentem azon, hogy az EMA, az EMA-t a bizottság egyedül hagyta a brit hatóságokkal folytatott tárgyalások során. Neki kellett egyedül tisztázniuk azt, hogy miben segítenek a britek és miben nem. Ezt el is mondtam a bizottságnak, hogy itt a bizottságnak is van felelősség abban, hogy segítsen az ünnökségeknek, hiszen ők, ezek az ünnökségek nincsenek készen arra, hogy politikai tegyelásokat folytassanak a kormányjal. Tehát a bizottságnak is van szerepe e, abban, hogy tárgyaljanak a brit kormányjal az ünnökségek e, esetében például a CEPOL nak is távoznia kellett Nagy-Britanniából, hiszen rájöttek a britek hirtelen arra, hogy a, nem akarják a cepolt, a britek nem voltak túlzottan segítőkészek, és ezért egyetemen kérem a bizottságtól azt, hogy ne hagyják magukra az ünnösségeket, nyomon fogjuk ezt majd követni, mert nem lehet az, hogy azok az ünnösségek, amelyek például a gyógyszer engedélyezésért felelnek, hogy ők kezdjenek tárgyalásokat a brit kormányjal. Tehát úgy gondolom, hogy itt a bizottságnak és a szakértőik segítségére lenne szükség. Madame Weidere. asszony. Ja, ich habe eine Frage an Herrn Geier vielleicht. Also, über die Kosten. Egy kérdésem lenne Gájer úrhoz a költségekről. Hogyha kiválasztanak egy helyet, akkor bizonyos fajta kritériumokat kell alkalmazni. A költségek kérdése kritérium volt-e a kiválasztásakor? Mert azt hallottam, hogy Portugália is az esélyesek között volt, és osztom Mónika aggájait, hogy fontosak a költségek, és ezért kérdezem, hogy milyen fajta kritériumokat alkalmaztak akkor, amikor Párizst választották. Parce qu'il y avait plusieurs candidats et que la délibération a... Talán azért, mert így alakultak a tárgyalások. Monsieur le rapporteur. úr. Köszönöm szépen a kérdéseket, a megjegyzéseket. Valóban, Vájdere asszony, az eljárásról keveset tudok elmondani, hiszen ez a tanácsban történt. És hogyha a tanács az ügynösségek székhelyéről dönt, akkor vannak kritériumok, vannak természetesen, ezek objektívek is, és ott van még a politika is persze, és akkor a két dolog összekeveredik. A múltban, ami a székhelyt illeti, volt egy-két meglepetésünk, például volt olyan ügynökség, amely Krétán van, nem találunk egyszerűen embereket, hiszen nagyon nehéz oda jutni, és nincs nemzetközi iskola sem ott. Tehát az elérhetőség és annak lehetősége, hogy öm, oktatást lehessen nyújtani, tehát például, hogyha egy család költözik valahova, az is nagyon fontos. A székely kiválasztás, akkor ezeket is figyelembe kell venni. A költségek és az elérhetőség, ezek összefüggenek. Biztos vagyok abban, hogy a francia köztársaság, és erre utalt Mónika, lehet, hogy itt közvezőben lehet találni valamilyen fajta mm, ingatlant, az is nagyon fontos, hogy a piac közelébe legyünk. Persze örülnék annak, hogyha eszemben is lenne egy ügynökség, de hát az elérhetőség ismételten egy kérdés lenne, tehát az objektivitást így kell szemlélni. Ami a költségeket illeti, amit én ezzel kapcsolatban el tudok mondani, az az, hogy a az üzemeltetés költsége és annak kérdése, hogy milyen fajta ingatlant fog majd magáénak tudni az ügynökség, ezért a maga a hely felel. Amikor elmentem az első ügynökséghez, az Bécsben volt, ez egy nagyon prominens helyen van az ottani ügynökség, azt mondta az igazgató, hogy ha német turistaként itt szolgálunk, és itt látjuk az európai zászlót, a táblát, az az én német adófizető részéről az a véleményem, az az első reakcióm, hogy, hogy na most már tudom, hova folyik a pénzem. Erre azt válaszolta az igazgató, hogy a költségek nagy részét az osztrák állam, illetve Bécs városa viseli, hiszen az a politikájuk, hogy a nemzetközi intézményeket Bécsbe szeretnék bevonzani. Tehát a kérdés az az, hogy mennyire drága a bérleti díj Párizsban, az egy dolog, és a másik dolog, és ezt Mónika is említette, hogy mi az, ami tényleg majd az EU-ra terhelődik költségként. Hogyha a költségvetést megnézzük, és hogy mennyire lesz ez drága, akkor egyetetek önnel egy kicsit hogy mi a helyzet a költségekkel, ami a költözéssel jár, hogy ez majd az EU költségvetésből, vagy a brit eh, állam viseli majd eh, ezt a költséget, ezen nem tudunk semmit sem változtatni, mert már megvannak az első megállapodások eh, a Brexitről, és erről is döntöttek. Tehát itt már elosztották a számlákat, hogy mit kell fizetnie a brit államnak, és meg, miket nem. És arról döntöttek, hogy az ügynöksége költözési költségeit nem kell a brit államnak viselnie. Ezt kiemeltem, mert gyakran halljuk az olyan fajta brit hangokat, még lehet, hogy itt is a parlamentben, hogy mennyire szörnyű az Európai Unió, milyen szörnyen bánik az EU a brit adófizetőkkel és a brit kormányjal. Azért akarjuk kiemelni ezt, mert azt is olvashatjuk az újságokban, hogy mi a helyzet a többi ügynösségek bérleti díjával. Hosszú távra kellett ezt megkötni, ez óriási költségekkel jár ez. A tartalmi kérdések, kollégák, erről nem beszélünk itt, ebben az ekonban beszélünk majd. Merci, monsieur le rapporteur. La commission... Köszönjük. Az Európai Bizottságnak nincsen hozzáfűzni valója? Nincs. Merci, monsieur le président. Um, si nous voulions quand même... Köszönöm. Néhány megjegyzés euh, lenne a módosítókkal kapcsolatban, amiket a, euh, az előadó jegyez az egyes módosítóval, amely azt mondja, hogy az, az unió költségvetésen keresztül mégis az unió valamennyi adófizetője állja a költségeket. Ezzel kapcsolatban azért pontosítanék a brit hatóságok és az gyógyszerügynökség vonatkozásában a Brexit tárgyalások elején már rögtön szó volt abból, arról, hogy a brit hatóságoknak kellene fedeznie az átköltözés költségeit, és ez van benne a december 8-ai előzetes megállapodásban is, ahol a bizottság tudomásul veszi, hogy a brit hatóságok mindent megtesznek, hogy csökkentsék a költségeket. Tehát mi tartjuk magunkat ehhez minden esetre. Ami a kettes módosítót illeti, amely egy kicsit messzebb menne, mint ami szerepel magában a rendeletben, a székhely megállapodás rendeletben a nemzeti hatóságok és az ügynökség között. Ez, bár értjük a célját, hogy hatékony megoldások szülessenek, úgy gondoljuk, hogy a rendelet szövege az megfelelő, és megfelelően lefedi a székhely megállapodásokban tárgyalandó összes tételt és a négyes módosító a 3B preambulum bekezdéssel kapcsolatban arról szól, hogy jobban odafigyelnek a hatékonyság növelésre, és a decentralizált ügynökségek forrásaival foglalkozó intézményközi munkacsoport keretein belül felmérik azt. Nos, ez a munkacsoport ez most dolgozik, hamarosan elfogadjuk az ő ajánlásaikat, tehát eh, egy eh, utalás eh, az ő munkájukra később értelmesebb lett volna, ami az ötös módosítót illeti, szintén azt mondja, hogy a hatékonyság növelés érdekében a hatóság szoros együttműködésre törekszik azokkal az egyéb uniós ügynökségekkel, amelyek székhelyek közvetlen közelében található. Ez megint csak az elkövetkezendő hónapok tárgyalásainak lesz a tárgya. Egyébként pedig uh, ez, ez így, hogy benne szerepel a magában az egyes cikkben, a hetes cikkben így sokkal nehezebben monitoroz, monitorozhatóvá és elérhetővé válik. Köszönöm. Köszönöm a raportőrnek, van-e ezzel kapcsolatban valamilyen meglátása? Hogy túlságosan anticipáltuk a tárgyalásokat? Nem? Mindegy, akkor annyiban hagyjuk. A módosítók január 30-án délig nyújthatók be. Most Monika Olmayernek adom meg a szót, aki az EBA, EMA és az EBH EBH-t érintő ingatlanpolitikáról ad előzetes tájékoztatót. 13 perce van. Dann können wir gleich weitermachen. Wir haben... Igen, Folytathatjuk azonnal. Három dossziét kaptunk az Európai Külügyi Szolgálattól. Ez az első. Az a helyzet, hogy most a munkadokumentum volt a kezemben, azt hittem, hogy itt van az ingatlan kérdés is. Na. Az EMA és az EVH. A francia kormány tett egy javaslatot két épületre, amely Párizs központjában van, a La Défense-nál. A La Défense-t automatikusan Párizshoz számolják, pedig nem megezén így van. Gájér úr hasonlóképpen gondolkodott, mint én. Die ähm, EBA ist auf der Suche nach einem Gebäude für eine Anmietung von 12 évre lehetne ezt bérelni. 4500 négyzetméter lenne, ez lenne ebbe, minden, benne van ebbe minden, a folyosók, a recepció, minden. Egy épületben lehetnének az összes párizsi ügynökséget, tehát nem csak az EMA és az EBH, hanem az Európai uh, Unió kutatási Intézete is itt lenne. Piac kutatást kell végezni még itt a bérlés előtt, 9 hónappal a 2019. március 21 e kellett, kellene ennek bekövetkeznie, vagyis ez év júliusában, hát kíváncsi vagyok, hogy mit fog ebből kijönni. Párizsban ez nem annyira egyszerű, a teljes költségnek hasonlóanak kell lennie, mint a mostani költségnek. Ez nagyon nagy örömet okoz nekünk itt a Költségvetési szabadságban, mert a londoni sem tartottuk túlságosan jónak. 1,5 milliót kíván fizetni a, a kormány. Szerintem évente kellene ekkora össze, kíváncsi vagyok, hogy majd a franciák tartják -e ehhez magukat, és hogy fognak előterjeszteni. Az ma az EMO esetében arra van szükség, hogy legyen egy átmeneti épület, ezt már sikerült megtalálni a holland kormány, annak alapján, amit ön is hallottak, hogy az Európai Parlament az egész dolgot még jobbá kell, hogy hagynia, és a hollandok hajlandóak a teljes költséget átvenni, mert az átmeneti időszakra szánt épületek kapcsolatos kritikánk kapcsán belátták ezt, hiszen csak később tudunk egy másik épületbe átköltözni, átköltöztetni az emát, majd a pontos adatokat, időpontokat átadják időben nekünk, Többet tudunk az épületről, mint Párizs esetében. Itt is van konferencia, centrum, 4800 négyzetméter, az EMA lesz csak itt, ebben az épületben, 16 emelet lesz, aki ismeri az EMA, tudják, hogy nagyon sok látogató jön ide, hiszen itt a gyógyszerek tanúsítványoztatásáról van szó, illetve engedélyeztetéséről van szó. Az aktuális épületnél is van gond, és gratulálok a budget szabizottságnak, hogy akkoriban egy nagyon dühös munkadokumentumot ír, írtunk, ez kimondta, hogy miért nincsen lehetőség arra, hogy felmondjuk a bérleti szerződést a futamidő alatt. Most örömmel mondhatjuk azt, hogy 2039. júniusáig tart e, ez a bérleti szerződés, nem lehet időközben felmondani, azért, mert a tanács nagyon csokonyos volt, nem volt hallandó semmilyen fajta engedményre az emának be kellett oda költözni, akkoriban mi tiltakoztunk, az átmeneti költségek jelentősek ezért, és szeretnék utalni arra, hogy mindkét ügynökséget nem szabad egyedül hagyni, nem szabad, hogy ők tárgyaljanak a brit kormányjal. Arra szóltam fel a bizottságot, hogy az ügynökségekkel együtt folytassa le ezeket a tárgyalásokat, segítse az ügynökségeket a tárgyalások során, a brit kormánynak is el kell mondani azt, hogy ők akarták a két ügynökséget Londonban, aztán most másképp döntöttek, és eh, segíteniük kell most, hiszen van egy olyan rendelkezés, hogy eh, mi szerezhettünk az épületnek egy másik bérlőt, és a Brexit miatt valószínűleg itt nem lesz túlságosan sok jelentkező, de szép a környék, de hogy hogyan fogunk majd egy másik bérlőt találni, ezt nem tudom. Ugyan akkor ismét mondom, hogy már akkor is tiltakoztunk ezen bérleti szerződés ellen, tudtuk, hogy sok költséggel fog járni ez, és ez be is igaz, be is bizonyult tudnunk kell azt, hogy mennyi költség lesz itt, és mit gondol erről a brit kormány, hiszen a Brexit tárgyalások kapcsán nekünk ez fontos. Van egy munkadokumentumom ezzel kapcsolatban. Hihetetlenül hálás vagyok a titkárságnak, hogy a munka dokumentumomnak van egy jó tervezete, ezt tényleg tudom használni. Köszönöm ezt, Jeremy. Az EBA esetében az EBHS, azt kérem, hogy az ESMA és az EBH kompetenciái maradjanak meg, ne legyen egy mamut ügynökség, amelyek tartalmilag aztán összefonódnak, hanem egyértelműen legyenek a feladatok szétosztva, úgy, ahogy arról korábban az Európai Parlament döntött. Azt is beleírtam, Jeremy meg is ilyet emiatt. Szeretném leszögezni ezt, ugyanis az EKEN, EKON szakbizottságbeli kollégák kérték ezt tőlem, hát, hogy egy kicsit furcsa ez egy Monkot dokumentum szövegben, de legalább egyetemben fogalmaztam. emlékeznék arra, emlékeztetnék arra, hogy kritikusan kell szemlélni a épületeket az EMA és az EBH részéről, költségvetési szempontból. Mindkét épület nagyon drága, azt kérjük a francia kormánytól, úgy, mint a versenygyőztesétől, hogy garantálja azt, hogy megfelelő bérleti feltételek lesznek. Szeretném jegyzőkönyvben mondani azt is, hogy a bizottságtól azt kérem, hogy a szabizottságnak pontosan időben adjon tájékoztatást a költségekről, járulékos költségekről. Franciaország és Hollandia támogatni fogják az ünnepségeket átmeneti időszak során, és speciális feltételek lesznek, olyanok, amelyeket a versenyelrás során bemutattok, szeretnék, hogyha ezt betartanák, mert különben sem értem egy ilyenfajta pályáztatási eljárásnak. Szeretném elmondani azt, hogy a francia a kormánynak is, és a holland kormánynak is, hogy jó lenne, hogyha költség kedvező bérleti díjakat tudnának elérni számunkra. Tehát nem csak a francia, hanem a holland kormányt is felszólítom erre. Tehát a munkadokumentum ez egy kis hiba, ami becsúszott. Nem csak a franciát szólítjuk fel, hanem a hollandot is. Az EMMA-val kapcsolatban, illetve az együttműködés a brit hatóságokkal, Ezt is nyomon kell követni, alacsonyan kell tartani a költségeket. A bizottságot arra kérjük, hogy támogassák ezt, ez vonatkozik az EBH-ra is. És szeretnénk, hogyha az új épületprojekteket időben elénk tárnánk, tehát nagyon érdekes ez a folyamat. Fogunk még erről beszélni. A bizottság is tudja ezt, mi is tudjuk. Merci, Madame le rapporteur. Köszönjük a raportőrnek. És nagy költségvetési bölcsességről tesz tanúbizonyságot. Van-e valakinek hozzászólása? Nem látom. Esetleg a bizottság szellező úr szeretne valamit mondani? Van reakciója Holmeyer asszony jelentésére? Igen, köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden szólnék hozzá. Holmeyer asszonyra szeretnék reflektálni. A költségvetés előkészítésért felelős intézményként szeretnénk tisztán látni a két áttelepülési művelet kapcsán, és ezen mi is dolgozunk jelenleg, és aktívan együtt működünk az illetékes főigazgatósággal és az ügynökségekkel. És biztos, hogy akkor fogunk majd teljesen tisztán látni, amikor a végső ingatlan projekt megjelenik majd. Ez márciusban, áprilisban vagy még később várható. Ami pedig azt illeti, hogy segíteni kell az ügynökségeknek a nemzeti hatóságokkal való tárgyalásban. Ezt szem előtt fogjuk tartani, és az egyes intézmények szerepét is figyelembe fogjuk venni. Az ügynökségek függetlenek, de természetesen mi is segíteni fogunk nekik ebben a folyamatban. Köszönjük! Nincs más hozzászólás, tehát hogy mindent elmondott és nagyon jól tette. Illetve Taran úr mégiscsak hozzászólt, parancsoljon. Egy nagyon rövid hozzászólásom lenne. Szokásos módon egyetértek az előadó álláspontjával az épületekre vonatkozó politikánkban, de ha ellenőrizni tudná az előadó a bizottsággal, hogy Moszkvában van egy épület, amelyet egy ciprusi cég tulajdonol. Ó, még mindig Londonban vagyunk, elnézést. Bien, grâce à Monsieur Taran. Taran úrnak köszönhetően pontosan be fogjuk tudni fejezni ezt a témát fél hatkor, és megnyithatjuk a következőt, a szavazások következnek. É. Euh, de először egy tesztet fogunk végrehajtani, az elektronikus készülékeket fogjuk tesztelni. Megnyitom a szavazást, egy szimulált szavazást. Ah bon, ça marche pas là Oui, oui. Ah oui.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 La, les premiers votes vont intervenir. Az első szavazás Gárdia Zabal asszony jelentése lesz. Az Európai Beruházási Bank tevékenységéről szóló éves jelentés. Amendement numéro 1, qui est pour? Első módosító ki van mellette? Ellene? Tartózkodás. Ezt elfogadtuk. Második, ki van mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Négyes módosító mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette? Ellene. Tartózkodás, ezt elutasítottuk. Hatos ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva. Amendment. 7-es, 8-as, 9-es és 10-es azonos módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 11, 12, 13-as azonosak, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 16-os, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette, ellene tartózkodás. A 15-öst elfogadtuk. 17-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük elektronikusan. 17-es módosító. Le scrutin est clos. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 19 szavazata, 13 ellenében. 17-est elutasítottuk, tehát 18-as, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva, 19 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva, 20-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 22 mellette, ellene, tartózkodás, ezt megszavazzuk elektronikusan 22-es módosító. Lezárom. Elutasítottuk 18 ellenszavazata, 13 mellett. 23-as módosító. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 24 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 25-ös mellette. Ellene. Megnézzük elektronikusan. 25-ös. Megnyitom a szavazást. Scrutin clos. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17 15 ellenében. 26-os módosító mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Econ 12-es. Ezt lefedi a 26-os módosító. Tehát 27-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 28 mellette ellene tartózkodás. Nézzük meg elektronikusan, mert nem tette fel mindenki a kezét. Tehát 28-asról szavazunk elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Ah Lezárom a szavazást. Egy néppárti képviselővel több van De ami a szavazást illeti, valakinek le kell mondani a szavazatáról. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 17 szavazatot 12 ellenében. És ez volt a 28-as. 29, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás, elfogadtuk 30-as mellette. Ellene tartózkodás elutasítva 32 mellette, ellene. Tartózkodás, azt hiszem elfogadtuk, de megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 32-es módosítóról. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17-16 ellenében. 31-es ki van mellette? ellene, tartózkodás elutasítva, 33 ki van mellette, ellene, ellenőrizzük, 33-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18 szavazattal, 16 ellenében. Ekon tízes Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ekon ötös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, Regi hetes. ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 34-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 35 mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk, de megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18-16 ellenében. Ez volt a 35-ös. Az Econ 11-et a 35-ös lefedi, 36-os módosító ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítva 37-eset visszavonták, Econ 9 ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. 38. Ezt lefedi a 9, az Econ 9-es. 14-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 39 egy szóbeli módosítóval ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 41 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 42 és 43-as azonosak mellette ellene tartózkodás elfogadva. 44, et lefedik az előzők, ez most kiesik, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, ezt elfogadtuk, Ekon 15 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, szóbeli módosító második, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 50-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 51 mellette, ellene elutasítva, Ekon 25, ezt lefettük, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva Ekon 22 ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 59 mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük az 59-est. Scrutin est ouvert. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 23 szavazatát 10 ellenébe, 64-es mellette. Elnézést javítja az elnök, 61-es ki van mellette, ellene, elfogadva. 64 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 63 mellette, ellene, tartózkodás, ez kiesett, mert a 61-est elfogadtuk. 62-es, ezt lefedi a 63-as. 65. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Ez is kiesett. Ekon 19. Mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Regi 5 ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Hármas szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 67 szóbeli módosító, valami a négyes számú, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 69 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. 69. Scrutin Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18-al 16 ellenében. A 68-ast így kiejtettük, 70-es ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 73 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 72 mellette, ez kiesett, mert a 73-ast elfogadtuk, Ekon 18 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 74, két részben szavazunk, és a második, az utolsó részről fogunk szavazni mellette, ellene, tartózkodás, a második rész kiesik, 75-ös mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem megszavaztuk, de azért ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 21 szavazattal elfogadtuk 13 ellenében. Kérem, hogy tegyék fel láthatóan a kezüket. 76-os, az ötös szóbeli módosítóval, ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem elfogadtuk. 77-es, első rész mellette. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk második rész mellette, ellene. Nem, ez kiesik, javítja az elnök. 78 mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva, 79 mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva, 80 mellette, ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, elutasítottuk. Megnézzük elektronikusan. Megnyitom a szavazást. A 80-asról szavazunk. Scrutin clos. Lezárom a szavazást. Prouvé par 18 voix contre 16. 18-16 arányban megszavaztuk. 81-es következik, ki van mellette? Ellene. Megint kérdezem, 81 mellette ellene kitartózkodik. Szerintem ezt megszavaztuk, de ellenőrizzük. Ellenőrző szavazás, megnyitom. Lezárom. Megszavaztuk 18-16 arányban. hármas kompromisszum mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, hármas kompromisszumot. Megnyitom. Lezárom. Ezt elutasítottuk 16-17 arányban. Dans ces conditions, je mets au voix le... Nos, így szavaznunk kell a 82-esről, mellette, ellene. Tartózkodók, szerintem ez sem volt egyértelmű, tehát a 82-esről is szavaznunk kell. Scrutin est ouvert. Scrutin est clos. Lezárom. Ezt 18-16 arányban megszavaztuk. 87-es ki van mellette? Ellene. Tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. És ezt viszont 16-17 arányban elvetettük. 83-as mellette. Ellene Sokan nem emelték a kezüket, tehát megint kérdezem, 83-as mellette, ellene, tartózkodók, ezt elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 85 mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk. 88-as mellette, ellene, elfogadtuk. Econ 30, ez okafogyott, mert a 88-as lefedi, 89, 90-es ugyanaz mellette, ellene. Nézzük meg géppel a 89-es, 90-est. Megnyitom. Lezárom és ezt 18-16 arányban elfogadtuk. 91-es kiesik, 92 mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk, 93 mellette, ellene, tartózkodók szerintem elfogadtuk, nem, akkor ellenőrizzük. Tehát 93-as. Lezárom. És valóban leszavazták 18-15 arányban. 94 ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 96 ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 95 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizzük. Tehát 95-ös, megnyitom, lezárom. Ezt 19-15 arányban leszavaztuk, 97 mellette ellene tartózkodók megint nem emelték fel a kezüket sokan, ezért képpel kell szavaznunk. 97-es, megnyitom. lezárom. 19-15 arányban megszavaztuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 99-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Százas módosító, szóbeli módosítóval ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 101-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 102-es ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 100, 304 ezeket az előző lefette, 105 ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 106 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, Ekon 24 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 107 mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk, leszavaztuk, 108 mellette ellene tartózkodók ezt is leszavaztuk, 109 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 110 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell, mert megint nem emelkednek a kezek. 110-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 19-14 arányban 111 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 112 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 115 mellette ellene el utasítva. 114, 113 ugyanazok, azonosak mellette, ellene tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel, tehát 114-113, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk 18-15 arányban. 116-os mellette ellene tartózkodók elutasítva, 117 mellette ellene tartózkodók leszavaztuk, 118 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 119 mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, mert megint nem emelték sokan a kezüket. Megnyitom a szavazást, 119. Lezárom. Ezt 19-14 arányban elutasítottuk, 120 mellette, ellene ta, tartózkodók, ezt elutasítottuk. Ekkor 26 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Regi 9 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 121 mellette, ellene kitartózkodik meg, elfogadtuk. Most az Econ 2 mellettem, ellenem, tartózkodók elfogadtuk. Ekkor négy mellette ellenem, tartózkodók elfogadtuk. az Econ 6, 7, 8, 13, 17, 20, szóbeli módosítóval 21, 23 és 27 blogban szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Következik a regi vélemény 1, 2, 3, 4, 5, 4, 6 blogban ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. És akkor most az egész szövegről szavazunk módosított formában név szerint. Qui est contre <laughs> Pardon. <laughs> Pardonnez-moi, la journée a été longue. Le scrutin est clos. Hosszú nap volt, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 30 igen szavazattal, három nem ellenében, egy tartózkodással. Gratulálunk Garizabál kollégának. Alors maintenant, nous avons à nous prononcer sur le semestre. Most pedig az európai szemeszterről kell szavaznunk. E, nagy pillanat ez számomra, mert e, én készítettem a jelentést, egyes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, kettes módosító mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, e, hármas módosító mellette ellene tartózkodó elfogadtuk, négyes módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, ötös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, kilences módosító mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, 9-es, 8-as eh, mellette ellene tartózkodók, ez bocsánat, ez kiesett, mert hogy a 9-est elfogadtuk. A 10-es mellette ugyanez, bocsánat, elnézést kérek, mondja az elnök, 13-as mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk, 11-es mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, 14-es mellette ellen, eh, bocsánat, ez is okafogyottá vált, mert a 11-est elfogadtuk, 12-es szint úgy, 15-ös mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk. 20-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 21 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 22 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 24 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, szobeli módosító egyes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 25-ös mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26 mellette ellene. Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 27 nem, akkor ellenőrizzük, 26-ost ellenőrizzük. Lezárom, és valóban 19-15 arányban leszavaztuk, 27-es mellette ellene ugyanez volt szerintem a szavazási arány, tehát ezt is elutasítottuk, és akkor most a módosított szövegről szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom ezt elfogadtuk 25 szavazattal, 6 ellenében, 3 tartózkodással. És gratulálok a raportőrnek. Nyilván majd megtudja, és örül neki. Köszönöm ezt az élményt, hogy ennyiben lehetett ez a jelentés. Esteban González Pons jelentése következik a ipari fejlesztési programról. Nekem mondják, hogy a 102, 120, 145 ös visszavonták, és a 61-est is. Donc, euh, amendement numéro 12 d'abord. 12-es mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk, 13 mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk, nyertünk időt, 78-as mellette ez, bocsánat, fogyott lett. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Pardonnez-moi. Compromis numéro 2. kompromisszum. Azt... Ki est pour? Mellette, ellene, tartózkodók elfogadó. Amendement 92, ki est pour? Egy 92-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 93-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 94-es és 95-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 96 mellette ellene tartózkodók és elutasítva, és valójában blogban kell szavaznunk 96-ostól a 100-ig. Ki van mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 101-es mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. A 102-es a visszavontak között volt, 103-as mellette, ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk, 104-es mellette, ellene tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell a 104-est. Megnyitom. Le a Eh, lezárom, és 20-13 eh, eh, arányban leszavaztuk. Ez volt a 104-es tehát. 105-ös és 107-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ezt követően 106, 108, 169, 170 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodók. A hármas kompromisszumot elfogadtuk, 115-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 116 mellette ellene ezt ellenőrizzük, elektronikusan megnyitom a szavazást. Öszkötájkló. Il repoussé par 16 voix contre 15. 15-15 arányban leszavaztuk. Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodók az ötöst is elfogadtuk. os módosító mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk, 137 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 138 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 139 mellette ellene tartózkodók, ez nem volt számomra világos, ellenőrizzük. 139 megnyitom. Scrutin clos. Lezárom. És ezt elutasítottuk 21-8 arányban, e, de kérem, hogy emeljék fel a kezüket, amikor azt mondom, hogy szavazni kell. 141 mellette ellene tartózkodók el, e, utasítottuk, 141 mellette ellene tartózkodók e, elutasítva, 109 mellette ellene tartózkodók elutasítva, a hetest visszavonták, 142 mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást. Neki szavazott, ezt lezárom. 19-13 arányban leszavazva, 143 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodók a hatos elfogadtuk, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 165-ös következik mellette, ellene. Pardonnez-moi. Alors, je comprends pas. J'ai pas, ma liste n'est pas la bonne. Ah ben, c'est formidable. Hogy rossz lista van nálam, úgy látszik, mondja az elnök, rossz lista van nálam elnézést kérek, 165 mellette, ellene tartózkodók, mivel nem emelték a kezüket, ellenőriznünk kell, megnyitom a szavazást, 165-ös. Lezárom. 19-13 arányban leszavaztuk. 167 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 168 mellette ellene tartózkodik, tartózkodók elfogadtuk. Akkor a 14-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, elutasítottuk, 15-ös 16-os, 17-es, 18-as blogban mell- egy, mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk, de ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. 19-13 arányban a nemek lettek többen, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. 23-as módosító mellette e, ellene el, leszavaztuk, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók, ezt elfogadtuk, 27-es módosító mellette ellene tartózkodók, ezt ellenőrizni kell elnézést, megnyitom, Le scrutin est clos. Lezárom. Ezt eh, elutasítottuk. Kérem, időt nyernénk, ha felemelnék a kezüket. És eh, akkor is persze, hogyha jobban odafigyelnék, 28-as eh, kiesik, 29 az is kiesik, 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók ezt elfogadtuk, 34-es módosító mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk, 35-ös ki van mellette ellene tartózkodók elutasítva, 36-ot visszavonták, 37 mellette ellene E, nem, az is kiesett, elnézést. Jó. A 38-as ki van mellette, ellene, tartózkodók, ezt e, elutasítottuk. 39-es mellette, ellene, tartózkodók, ezt nem könnyű megítélni, ezért géppel kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást. Lezárom. 24-9 arányban nagy többséggel leszavazva, 40-es mellette. Nem, a 40-es nem vált hokkal fogyottá. 40-es mellette ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk, 14-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk, 46-os módosító, ki van mellette, az is fogyott, Mert hogy a 103-ast leszavaztuk, tehát ez, erről nem szavazunk. 47-essel ugyanez a helyzet, mert a 103-ast elutasítottuk, 48-as mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk. 90, 49, bocsánat, arról sem szavazunk, 50-es ki, ki van mellette, 50-es ellene tartózkodók, ezt elutasítottuk. 51 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 52 nem szavazunk róla, 53 szavazunk, mellette ellene tartózkodók elutasítva, 54 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 55 mellette ellene tartózkodók elutasítva, a 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 58-as mellette ellene tartózkodók ezt elutasítottuk, 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 62-esről nem szavazunk, 60 elnézést. Valóban 62-es szavazunk mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 63 mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 64 mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, 65 mellette, ellene tartózkodók. Ezt is elutasítottuk, 66 mellette ellene tartózkodók. Elutasítva 67 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 70-es mellette ellene tart, tartózkodók, elfogadtuk, négyes visszavonva, 71-es ki van mellette ellene tartózkodók elutasítva, 72-es mellette ez kiesett, ugye? 73-as, szintén nem szavazunk róla, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk és akkor most az egész szövegről szavazunk, módosított formájában, mégpedig név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. A szöveget elfogadtuk 23 igen, 10 nem és egy tartózkodó szavazattal. González Pons úrnak gratulálunk. Sure a 2019-es költségvetés harmadik szakaszával kapcsolatban, mivel itt nincsen átvezetési kérés, Gájer úr a harmadik szakaszsal kapcsolatban, 2017-tel kapcsolatban Vous avez la parole. Merci, Dank. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Ez tényleg már a legutolsó átcsoportosítás, amely a múlt évi költségvetéshez tartozik, és így az én jelentéstevői feladatom és ez egy viszonylagosan magas átcsoportosítás, nem szokatlan ez. Gyakran kritizáltuk azt, hogy a szociális programok nem indulnak be, azonban most nagyon sok számla érkezett a vidékfejlesztési alaphoz kötődően. Az Európai Bizottságnak itt van finanszírozási igénye, ezt el tudjuk fogadni. Vannak a Frontexnél is bizonyos fajta átcsoportosítások, a Frontex nem képes olyan ütemben felvenni a munkaerőt, mint ahogy mi azt szeretnénk, és ez kötődik ahhoz, legalábbis én ezt hallom, hogy az átszámítási együttható az euró esetében a lengyel zlotira nem olyan, hogy az vonzó lenne a munkatársak számára, tehát így azt javaslom a szabadságnak, hogy ezt az átcsoportosítást szavazzuk meg. Monsieur Urel, voulez-vous brièvement, s'il vous plaît? Szeretne röviden hozzászólni, Ürel úr, az évvégi átutalással kapcsolatban? Ez egy korábban nem látott összegről szól. Köszönöm, elnök úr, a szót. Az évvégi átutalás egy olyan lehetőség, amelyet a bizottságnak a 179-es cikk ad lehetőséget. Ez lehetővé teszi a bizottság számára, hogy a költségvetési hatóságnak benyújtson egy javaslatot, hogy kifizetéseket utaljon át a, a bizottság költségvetésének bármelyik szekciójából tehát ez egy egyirányú utalás, főleg a közvetlen irányításúból a megosztott irányítású költségvetésbe. 568 millió euró volt idén ez az átutalás. Kiemelném a három legfontosabb forrást, amit azonosítottunk. Először 150 millió eurót azonosítottunk az európai eh, leginkább rászorulóknak való segítségnyújtás területére, mert eh, a tagállamoktól érkező kérések eh, kisebb összegben érkeztek, mint gondoltuk. 86 milliót vissza lehetett ezen kívül még téríteni az EULISA ügynökségtől, mert késlekedett a jogalap elfogadása, és ezért kevesebb kifizetésre volt szükség az ügynökség költségvetésében 2017-ben. A harmadik nagyobb összeg 105 millió euró volt, amire nem volt szükség az Unió Afrika alapjában. Ennek az volt az oka, hogy váratlan módon az év végén, de természetesen ez nagyon jó hír, az afrikai alap komoly kifizetéseket kapott a tagállamoktól, és ezért nem volt szükség arra, hogy az uniós költségvetés utaljon át összegeket, mert a tagállami kifizetések, amelyekre nem számítottunk, fedezték az év további részének a költségeit. Ettől tekintve számos kisebb összeg van, 58 különböző költségvetési sorból, természetesen nem fogom ezeket mind felsorolni. Az egész összeg, tehát 568 millió euró a vidékfejlesztési programba került, mert a tagállamoktól érkező kérelmek a harmadik negyed évben nagyon magasak voltak, sokkal magasabbak, mint ahogy a bizottság legoptimistább előjelzései jelezték, és ez természetesen megint csak nagyon jó hír, mert ez azt jelenti, hogy ez a program elérte az utazósebességet, tehát köszönhetően ennek az évvégi átutalásnak ezeket a kifizetési kérelmeket a tagállamok részéről mind ki tudtuk fizetni, és semmit sem kellett elhalasztani. Köszönöm szépen! Köszönjük. Van-e bárkinek hozzászólása az előadó számára? Minden világos? Akkor most szavazni fogunk erről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 24 szavazattal egy ellen szavazat mellett elfogadtuk. A 2018-as költségvetésről Ashworth úr fog beszélni az első szakaszról. Köszönöm, elnök úr. Két átutalási kérelmet és két módosítást kaptunk. Az első az, hogy az Európai Parlament szeretne 32 munkatársat a passzerel eljárás révén állandó munkatársra szeretne tenni. Ez egy ideiglenes rendszer, és kilenc hónap után lezárul lesz, hogyha sikeresen lezárul a folyamat. Ez költségvetési szempontból egy semleges és az 50. cikk értelmében lehetséges eljárás, tehát nem szükséges feltétlenül szavazni róla, de ajánlott, hogy mégiscsak jóvá hagyjuk. A számvevőszék szeretné java, java, módosítani az egy ASD-A pozíciót ASD-SC 5-ös kategóriára változtatni. Ez egy luxemburgi állás, nehéz a megfelelő jelöltet megtalálni. Az AST SC 5-ös lehetővé teszi, hogy valakit helyi szinten találjanak, ezzel sincsen problémám. És végső soron a két átutalás, szintén az Európai Számvevőszéktől érkeztek a kérelmek, 300 ezer eurót szeretnének a munkatársak és ideglenes munkatársaktól áthelyezni a külső munkatársak területére. Itt szintén költségvetési semleges intézkedésről van szó, de biztonsági öröket szeretnének felvenni a kormány személyzetéből, és szeretnének biztonsági öröket áthelyezni a technikai szolgálathoz. Azt javaslom, hogy ezt támogassuk, mert ebben az épületben a biztonsággal problémák voltak. Köszönöm. Köszönjük. A, van-e valakinek kérdése, Döpré úr? deux, deux remarques Euh, Elnök úr, két hozzászólás. Az eljárás magyarázatát nem értem tökéletesen. Tehát vannak olyan állások, amelyeket át fognak alakítani állandó állássá arra az időszakra, ami szükséges egy állandó egy, egy munkatárs kinevezéséhez. Ez... De miért kell ezt megtenni? Nem értem az eljárást. Az előadó majd elmondja nekünk. Ez csak egy technikai jellegű kérdés, elnök úr, és először én is nehezen értettem meg, de biztosítottak minket arról, hogy ez kilenc hónap múlva vissza fog állni az eredeti állásába. Uh, Chairman, maybe... Elnök úr, talán erről az adminisztrációt kellene megkérdezni, hogyha itt vannak, hogy adjanak erről részleteket. A parlament munkatársaival kell őket tenni, és utána néhány hónappal később ismét változtatunk az ő státuszokon, hogy bekerülhessenek. Megkérdezném a parlament adminisztrációnak a, a munkatársait, hogy segítsenek. Én másképp értettem ezt, elnök úr. Én azt hittem, hogy a frakciók bizonyos munkatársai az ilyen eljárás révén, tehát itt egy állandó munkatársról van szó, de utána ők a parlament alkalmazottai lesznek? Csak szeretném megérteni, hogy itt mi történik, mit jelent ez az egész. Az, hogy szeretnének státuszt kapni. Van itt valaki a parlament adminisztrációja részéről? De ennek az egésznek van egy célja, és mi ez a cél? Az, hogy ők a parlament munkatársaival váljanak? Hogy ne a frakcióknak dolgozzanak, hanem a parlament alá kerüljenek át. És amikor megkapták az állandó állásukat, akkor visszakerülnek a frakciókhoz. És mi ennek a célja? Hát az, hogy státuszba kerüljenek. De ennek mi a célja? Comprendre l'objectif. Monsieur le Président, euh... Elnök úr, én a Finance főigazgatóságtól jöttem. Itt a cél valóban az, hogy a politikai frakciók munkatársai átmehessenek a versenyvizsgán, és parlamenti alkalmazottá válhassanak. Tehát itt ehhez arra van szükség, hogy az adminisztrációban legyen egy pozíciójuk. Tehát utána a frakciókhoz kerülnek, de vannak olyan kollégák, akik, a, akik más adminisztratív pozíciókra pályáznak utána. Ehhez először állandó alkalmazottnak kell lenniük, tehát itt az számít, hogy hivatalosan minek számítanak, így pályázhatnak majd állásokra. Ez ennek az átirányításnak az egyik része, és amikor lezárult ez a művelet, akkor átmennek a versenyvizsgán, és megkapják a, a beosztásukat, és ez költségvetési szempontból semleges intézkedés. Ez csak azért kell, hogy álláshelyhez juthassanak. Ennyit tudok elmondani ezzel kapcsolatban. Köszönjük, Monsieur Döpré úr. Tehát akkor az én eredeti értékelésem helyes volt, tehát az a lényeg, hogy a végén ők a frakciók munkatársai a parlament alkalmazottjaivá válhassanak, és C'est pour obtenir un titre sans être membre de... Ez azért kell, hogy státuszt kaphassanak, anélkül, hogy a parlament alkalmazottai lennének. Tehát ez egy mesterséges eljárás. Azt gondolom, hogy a parlament adminisztrációja tud erről bővebb dokumentációt is adni, amikor erről beszámolnak. Azt hiszem, hogy itt kezdünk körbejárni, de Döpré úr, akkor egy másik megjegyzést is szeretnék tenni. Pardon? immeuble à passer et, et n'avons plus de, 18 óra 30-tól már nem lesz tolmácsolás, tehát röviden szóljon hozzá. Vannak olyan dolgok, amikről itt nem lehet beszélni. Megkérdezzük a tolmácsokat, hogy akarnak-e még néhány percig maradni, hogy elmondhassam, amit szeretnék, de én csak azt szeretném megjegyezni,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 Ja, dank u, voorzitter. Ik zal het kort Köszönöm szépen, elnök úr, rövid leszek. Én is próbálom ezt megérteni, miről van itt szó. Ha jól tudom, itt eh, idegenes szerződéssel lévő emberekről van szó, akik, akiket felvesznek állandóra, és itt eh, igazából egy struktúrába helyezik át őket. Ez nem igazán értem ezt az egészet, és szerintem nem kéne most erről eh, szavaznunk. Monsieur le Président, euh, je n'ai jamais voulu dire ça, j'ai essayé de comprendre de quoi... Nem ezt akartam mondani, csak meg akartam érteni, hogy miről van szó. De én nem akartam ilyen populista dolognak a kirobbantója lenni. Comme un moment d'incompréhension, euh, il me semble que M. Ashworth a été, a été... Szerintem eh, kics, egyértelműen eh, fogalmaztunk. Eh, Ezeket egyébként akár szavazás nélkül is el lehetne fogadni. Ashworth úr, igen, az 50-es cikk alapján történik, tehát igazándiból nem is kéne szavazni róla. A, amit nekem mondtak, az az, hogy státuszokat kell teremteni, olyan személyek számára, akik majd a frakciókból átülnek a parlamenti adminisztrációba. És amikor ez megtörténik, akkor visszaáll a status quo. Tehát azok a, az emberek, akik most a frakciókban ülnek, azok még nem mentek át ezen a ellen, és később lesznek majd végleges funkcionáriusok. Ez nekem azt mondják, nem feltétlenül kell erről szavazni, 5-ös, 50-es cikk szerinti, és ráadásul költségvetésileg semleges, tehát én egyszerűen csak azt mondom, hogy hagyjuk jóvá. En proposant de voter pour, vous suggérez de ne pas voter. Azt mondja, hogy ne szavazzunk róla, de ezzel úgy nem szavazunk, hogy igennel szavazunk? Très bien. Eh bien... That is my understanding. Igen, így, így, így, így tájékoztattak. In any case, je, je considère que c'est... Nos, nos, még egyszer, nekünk nekünk, mint bizottságnak van jogunk megjegyzéseket tenni. Akár ellenvetéssel is élhetünk, nem muszáj szavaznunk róla, de az én ajánlásom az volt, hogy hagyjuk jóvá nyilván majd a jegyzőkönyvben szerepelni fog az, ami itt elhangzott. Nos, így felvilágosodva, a Költségvetési Bizottság jóvá hagyja ezeket az átcsoportosításokat. És akkor Monika Holmeier kap szót az ingatlanok témában. Kedves kollégák, három épületről van szó, vannak itt költségek, viszont először is az Európai Külügyi Szolgálat épülete. Itt arról van szó, hogy a belga kormány az épület béleti ö, szerződésének hosszabbítását elutasította, és ezért egy átmeneti épületet kell találni, amíg az új NEO épület nem készül el. A költségek, van egy kis átépítési költség, egy kicsit ez drágábbá teszi, mint ezt gondoltuk korábban, de még így is nem annyira drága, hiszen egy létező épületet veszünk 171 euró négyzetméterenként az ár, más épületeknél 176 nézet, per négyzetméter az ár, van, lesz még egy kis átépítési költség 580 ezer euró lesz a költség, három évig lesz a futamidő, lehet majd hosszabbítani ezt, 532 munkatárs lesz. Itt nagyon fontos az, hogy megfelelő munkakörményeket kapjanak itt ezekben az épületekben, és ezért kell majd ezt az épületet tehát majd bérelni, mivel a régi épület majd nem lesz már elérhető. A második épület, hogy folytassam, ez a bérlése. Jelenleg az a helyzet, hogy van három irodaépület van a Kortenbergen. Ennek az állapota az az, hogy most ki kell innen költözni, és jobb épületeket kell találni, amelyek modernebbek, jobb állapotban vannak, jelenleg az EU military staff van ott, ilyen to ENC intelligence situation centerről van itt szó, OPSCAN EU Operations Center 800 négyzetméter CPCCF és Contact Capacity 2000 négyzetméter Crisis Management and Planning um, Center 1700 négyzetméter Infrastructure Security 550 négyzetméter, és a Defense 80 négyzetméter. Steve 715 négyzetméter, IT biztonság 500 négyzetméter, tehát ez egy konglomerátum, amely a védelemmel, biztonsággal foglalkozik, ezeknek kell egy új épületet találniuk, és ez olyan értelemben kedvező, hogy adószás szempontjából egy eh, haszonélvezeti szerződést kaptunk 21 évre, az épület átadása már ebben az évben lesz, viszont még itt át kell építeni, így csak 2020 végén lehet oda beköltözni, összességében 18 ezer négyzetméter lesz ez a terület, 550 munkatárs lesz itt, az éves bérleti díj pedig 4 millió 800 ezerre fog rúgni. 21 um, hónap az átmeneti idő az átköltözéshez, és 9 hónapos um, bérleti könnyítést kapunk. Jährliche Miete je Quadratmeter ist 276. 276 euró négyzetméterenként az éves bérleti díj, és vannak még itt különböző üzemeltetési költségek is. Azt javaslom összességében, hogy ezt szavazzuk meg, és vannak itt még más kérdések is, de ezek szükségszerűek. Úgy gondolom, hogy az új épület egy kicsit majd kedvezőbb is lesz, mint az régi. 5 millió 500 ezerbe kerül ez, sokkal drágább volt a régebbi épület, és így a mégis jó arányban vagyunk így, és az új épület minden kritériumot teljesít, és a többi esetében ez, többi ajánlat esetében ez nem volt így, ezért mindenképpen azt javaslom, hogy hagyjuk ezt jóvá. Beszélek még a másik projektről még gyorsan. A moszkvai épület, ez rendkívül érdekes, Tarán urat bizonyára ez nagyon érdekli az volt a helyzet eddig, hogy volt egy olyan emelet, amit nem is használtunk, mert nem volt ott elég munkatárs a moszkvai követségen. Amiatt, hogy a nagy követségi épület nagyon el volt polaskásodva, el kellett hagyni ezt az épületet, el kellett hagyni a rezidenciát, hotelbe kellett költözni, és most már döntenünk kell, mert ez nem elfogadható helyzet, nem azért, mert hotelről van szó, hanem a teljes helyzet. Tehát egy hotelben kelljen egy egész emeletet elfoglalni, hát ez nem igazán e, jó kép ez az európai nagykövet számára. Arról döntöttünk, hogy nem lesz új épület, mert ez túlságosan drága lenne, hanem igazából a felső épületet átépítik, és megpróbáljuk mind a nagykövetséget, mind pedig a megfelelő helyeket jól elhelyezni, illetve ezeket jól kialakítani. Vannak itt korai felmondási lehetőségek, ezek is, ezekről is döntöttünk, és azt kérném, hogy ezt szavazzuk meg, mert nem igazán jó így a nagykövetség helyzete. szerint. nagyon fontos az, hogy a nagykövetséget olyan helyen kell elhelyezni, ahol nem minden egyes pillanatban hallgatják le őket. Tehát ezért azt kérem, hogy ezt hagyjuk jóvá. 2,39 millióba kerül ez évente, és 2,884 az éves költség. Ezt kérem, hogy fogadjuk el, hiszen az AFET is sürgetett arra, hogy támogassuk ezt. Kérem, hogy ezt támogassák. Köszönjük. Akkor eh, négy dologról egyben szavazunk, eh, és eh, a raportőr támogatja, de előtt, előtte Taran úr, egy kérdésem van, nem ellenzem én ezeket az érveket, amiket a külügyi szolgálat előadott, tehát hogy megfelelő létesítményre van szüksége, ingatlanra van szüksége, de amikor megnézem a szerződést, akkor felmerül bennem, hogy kik ezek a nemes ciprusi eh, igazgatók, Lazaridú, és társa, akik eh, Moszkvában az ingatlan tulajdonosai, és valójában ők-e a valódi tulajdonosok, vagy ha nem, akkor ki a valódi tulajdonos? Ez lenne a kérdésem. Also ich würde vorschlagen, dass der Europäische Auswärtige Dienst, aber wir sind in dem Gebäude schon drin und haben... Nos, eh, már megvan a szerződés, a bérleti szerződés, tehát az lenne a legjobb, hogyha igazából használnánk ezt a felső emeletet, nem kéne ezt így hagyni. Tehát azt javasolnám, hogy viszonylagosan ez racionálisan lett megoldva. Tehát nem kell most így Moszkvában egy új épületet keresgélni, amely nem igazán könnyű. Tehát lehet, hogy majd a külszolgáltató kicsit rövidebben tudna beszélni, de szerintem ha megvan az az épület, ezt már kibérültük. But the question is whether we... A kérdés az, hogy tudjuk-e, hogy ez a személy, aki birtokolja, az valójában kicsoda, és ezt akarom én megtudni. Kedves kollégák, én vagyok a felelős a napirendért, de siessünk most a szavazással. A tolmácsok azonnal abba fogják hagyni a munkát, illetve már abba is hagyták. I suggest we vote now. Oui, on peut continuer en anglais, ce qui n'est pas très confortable pour chacun d'entre nous. Ce ne sont pas les conditions optimales.